Welcome back uh, to the committee. Mindenkit üdvözlök a szakbizottsági ülésünkön. Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a szlovák tolmácsolás ma hiányzik. ma 9 és 10.30 között, de ezt már elmondtam tegnap, és Morán Sártyé kollégánk vendégeket hívott meg a választókerületéből, és hogyha még nem érkeztek meg, akkor mindenképpen várjuk őket, és szeretettel üdvözöljük majd őket. A három oldalú tárgyalásokról a szociális statisztika rendelettervezet kapcsán a második trialógus során, ugye Meszerics Tamás az előadó, a második trialógusra április 26-án került sor, jó előrelépés sikerült elérni. Egy technikai szintű találkozóra is sor került, és a harmadik háromoldalú tárgyalásra e héten, május 16-án este kerül sor. A munkavállalók mutagénektől való védelméről szóló dosszié első trialógusa CMD2 során Rulán úr az előadó szintén e héten kerül erre sor. Tehát az állítmány az, hogy kerül erre sor, mégpedig 17-én reggel. Tegnap délután kevés képviselőtársunk volt jelen, pedig kutatókat hívtunk meg, a, és az automatizáció és digitalizáció munka világára és a szociális kapcsolatokra és a társadalomra való kihatásának kérdését vitattuk meg. Roppant érdekes vita, meghallgatás volt ez. Bár azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy a kutatók maga maguk között vitáztak, nagyon kevés képviselőtársunk volt jelen, de mégis el kell mondanom, hogy ez a benyomásom, hogy ez a téma nem hagy bennünket nyugodni a jövőben sem, visszatérünk rá, hiszen nagyon komoly téma ez, amelyre elmélyült, amelyről elmélyült politikai vitát kell folytatnunk. Azt hiszem, hogy azon képviselőtársaim, akik itt voltak, tegnap délután szívesen vesznek részt a következő ilyen témai vitában, azok a szakértők is, de biztos vagyok benne, hogy új szakértők is gazdagíthatják majd elgondolásunkat is, hogy jobban átlássuk, megértsük és esetleg szabályozni tudjuk a digitalizáció hatásait a munkavilágára. Mindezt elmondva, a mai napirendünk első napirendi pontjára térünk rá, ez pedig a napirendünk hatos pontja, a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában. 600 60 módosítót nyújtottak be a kollégák. Az előadó által benyújtott 18 módosítót kiegészítendő, tehát sok munka áll előttünk. Meg is adom az előadónak a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Igen, ahogy a mondta is, nagyon ö, nagy örömömre szolgált, hogy ez a dosszié ilyen nagy érdeklődést keltett. Ne. A képviselőtársak jelenléte alapján is ítélje meg a dosszié iránt érdeklődést, hanem az alapján, hogy milyen sok módosítót nyújtottak be. A legtöbb módosító egy irányba mutat. Nem akarok nem akarok azon témákról beszélni, amelyekben úgy tűnik, hogy megállapodásra tudunk jutni. Vannak olyan módosítók, amelyek egy irányba mutatnak, és amelyekben között átfedés van. A következő elemeket támogatja a képviselők többsége. Egyrészt arra van szükség, hogy eh, caring facility gondozó intézményeket biztosanak a tagállamok, másrészt a fogyatékkal élők igényét jobban figyelembe kell venni, harmadsorban nem csak a gyermek elfogadása idején, hanem az adopció, az örökbefogadás során is lehessen szülői szabadságra menni. Ötöd sorban növelni kell a nem átruházható szülői szabadság eh, hossz, hosszúságát, tíz eh, nap eh, szű, szű, apai szabadság, hét nap eh, gondozói szabadságra van szükség, valamint a 8-12 éves, a gyermek 8-12 éves koráig lehessen rendkívüli rezsimet alkalmazni. Ezekben a kérdésekben tehát széles körül az együtt, egyetértés a kollégák között. Vannak ugyanakkor van egy sor olyan kérdés, amelyekben további vitát kell majd lefolytatnunk, és ahol nagy szélsőségek között ingadoznak a módosítók. Például a fizetés kapcsán a teljes fizetés áll a vélemény egyik szélsőséges oldalán, a másik pedig azt mondja, hogy a, a javadalmazást a tagállamok határozzák meg. a betegség idején az adott gondozói fizetés szab minimum szintjét pedig úgy tűnik, hogy ki lehet venni a szövegből. Mindenesetre az én javaslatom az, hogy a bruttó fizetés legyen kiinduló alap. 45%-tól 100%-ig terjed a tagállamokban a juttatás. Azaz tehát a kompromisszumot ezen sáv közép, közepén lehet majd vélhetőleg megtalálni a különböző ápolói szabadságok tekintetében. Például a szülői szabadság esetében, amikor a gyermek 8-12 éves közötti. És persze itt azokkal is meg kell állapodni, akik 12 évre akarják megnövelni a szabad, igénybe vehető szabadság gyermekre vonatkozó korhatárát, és azok között, akik 8-nál akarják tartani. Szabad, szóval itt is van még mit tárgyalni, de hát lássuk, hogy a tárgyalások milyen irányba haladnak. A rokon definíciója tekintetében nagyon sok módosító a rokon fogalmát akarja ki terjeszteni a bizottsági javaslathoz képest. Meg kell ezt vitatnunk, és látnunk kell, hogy hogyan lehet itt is kompromisszumra jutni. Ami az apai szabadság kötelező voltát illeti. Őszintén megmondvam, biztos vagyok benne, azaz egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy mit is gondoljak a kérdésről, illetve hogy mire törjünk. Egy preambulum bekezdésben hajlandó vagyok azt kijelenteni, hogy a tagállamok ösztönözzék az apasági szabadság eh, igénybevételét, de nem vagyok benne biztos, hogy eh, jó úton járunk, hogyha kötelezővé tesszük ezt az irányelvben, de hát vitassuk meg ezt a kérdést a kollégák között az elkövetkező napokban. Ami az egyet gyermeküket egyedül nevelő szülők a szülői szabadságának kérdését illeti, ezt a kérdést többen felvetették, és nyitva állok annak érdekében, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogát kiterjesszük, vannak módosítók, amelyek erről szólnak, de ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell találnunk, egyes intézkedések túl messze mutatnak megítélésem szerint, Egyszerűen szóval ezt a kérdést is szabályoznunk kell. Ami a kis és középvállalatokat illeti, a jogszabálytervezetben az is a célunk, hogy a mikrovállalkozásokon nyugvó adminisztratív terheket csökkentsük. Annak érdekében, hogy sikerrel el tudjuk fogadni ezt a jogszabálytervezetet, a biztosítékokról sem szabad megfelejtenünk, <clears throat> feledkeznünk, erről is szólnak módosítók, illetve én magam nyújtottam be a kérdéssel kapcsolatban módosítókat, a kis és középvállalatok és munkáltatók védelméről szólnak ezek. Összességében, tehát a kompromisszumos módosítókról zajló munka lendületet kapott, jelentős mennyiségű módosítót nyújtottak be, de az elkövetkező napokban remélem meg tudom osztani az árnyékjelentéstevőkkel a kompromisszumokat. Már beterveztünk egy árnyékjelentéstevői találkozót, és ma vagy holnap elküldöm nekik a kompromisszumos javaslatokat. A tanács ülés soraiban, a tanács keretein belül a tagállamoknak adott rugalmasság irányába mozdult el a konszenzus, nagyobb rugalmasságot kínálnának a tagállamok maga maguknak, mint amit a bizottság javaslata kínált nekik. Egy szóval vita sejlik fel a horizonton, mi pedig arra törünk, hogy egy jól kiegyenlített dokumentumot fogadjunk el, és persze szorosan szeretnék a jövőben is együttműködni minden szakbizottsági taggal, az árnyékjelentéstevőkkel is. Optimista vagyok, hogy sikerül a parlamentben megállapodásra jutni, hiszen nem az aggaszt, hogy a parlament megállapodásra jut-e, hanem az, hogy a trialógusban megállapodásra tudunk jutni a másik két intézménnyel. Mi zárjuk a sorainkat, egy jó kiegyensúlyozott jelentést fogadjunk el, és így e, felvértezve a többség akaratával lépjünk majd be a trialógus küzdőterében. Ez a célom, ezért dolgozom a kollégákkal. Thank you, Mr. Casa. Uh, then I'll give it a... Köszönöm, Káza úr. Maria Arena önél szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és elnézést a késedelemért, de a különböző bizottságok, amelyek egymással párhuzamosan dolgoznak, azt ez eredményezi, hogy több helyen is kellene lenni. Sajnos nem hallottam Kázá úrnak a hozzászólását, de már volt alkalmunk vitázni, és tudom, hogy ezben a kérdésben mennyire osztjuk egymás véleményét, és úgy gondolom, hogy azonnal mondhatjuk, hogy a bizottság javaslata alapvetően egy jó javaslat. Kétségtelen, hogy hogy módosításokra szükség van, igazítani kell rajta, de azt mondhatjuk, hogy a bizottságnak a javaslata a három célt felvázolja, azt, amit mi szocialisták és demokraták akarunk. És pontosan tudom, hogy Kázáónak ugyanazok a gondjai vannak, mint nekem. Az egyik az egyensúly a szakmai és a magánélet között, a második, hogy milyen eszközöket tudunk ennek a, az egyensúlynak az érdekében bevetni, a fizetés nyilván nagyon fontos, ezt sztereotípiák elleni küzdelem, tehát az át nem ruházhatóság kérdésén kellene még dolgozni, ami ismételten felveti a sztereotípiákat a női és a férfi szerepek között, amikor a ö, család ellátásáról van szó. A javaslattal kapcsolatban, amely szerintem ezt a három célt teljesíti, azért mégis azt mondhatjuk, hogy vannak még javítandó dolgok a javaslatban. Az első például amikor az apasági szabadságról beszélünk, akkor szerintem jó lenne, hogyha ezt az apasági szabadságot kötelezővé tennénk, mert azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb esetben, amikor joguk van, a, nagyon sok országban van apasági szabadság, ami jogként megjelenik, de ezt a jog, ezzel a joggal nem érne, élnek, mert hagyományos szerepkörök vannak a férfi részéről, és ítél, értékítéletek is vannak a hagyományos szereppel kapcsolatban. Ezért gondolom azt, hogy azt kellene mondani, hogy ez nem választás kérdése, hanem kötelezettség, ami lehetővé tenné az apasági szabadság kivételét az apák részéről. A második dolog, figyelembe kellene venni az apasági szabadságot abban az esetben is, amikor a gyerek például meghal szülés közben nagyon gyakran az van, hogyha a szüléskor meghal a gyerek, akkor az apasági szabadság nincsen. Szerintem az apának ugyanúgy, mint az anyának joga van gyászolni a születés közben meghalt gyermeket, tehát ezt az apasági szabadságot ilyenkor is lehetővé kellene tenni, és be kellene építeni a szövegbe. A harmadik dolog, hogy figyelembe úgy kellene venni ezt az apasági szabadságot, hogy ez minden dolgozónak, az önfoglalkoztatóknak is, eh, kat is meg kell, hogy illesse. Tehát ilyen módosítót fogunk benyújtani. Másik módosítót, hogy egy ahogy az előbb mondtam, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket már a tagállamok elértek, megtettek, nem lenne szabad, hogy az új jogszövegek visszalépést jelentsenek, tehát egy visszalépési tilalmat kellene valahogy behozni, hanem egy irányelv mentén közeledjenek. Tehát ezért kellene egy ilyen visszanemlépési záradék. És a legkényesebb pont, amiből valószínűleg nagyon nagy vita lesz a tanácsban, ez pedig a javadalmazás javadalmazás. A bizottság létrehozott egy szabályt, ami azt jelenti, hogy a javadalmazást a táppénzhez kapcsoljuk, azzal legyen, Kazá úr is ezt említi, ebből lehet nehézség a különböző tagállamokban, mert a különböző rendszerek rendkívül mások, hogy egyes a jelentéstevő azt javasolja, hogy a szülői szabadságnál 75%-ra tegyük, és hagyjuk meg az úgynevezett sziklívet az apassági szabadságnál, hogy az anyasági szabadsághoz igazoljon. A szocialisták demokraták javasolja 85% lenne, tehát a bruttó bér 85%-a minden ö, szab, ilyen szabadságra vonatkozóan. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz lesz a tanácsban, de szerintem ez az egyik nehézség, amivel meg kell mutatni a parlament részéről, hogy a javadalmazás kérdése rendkívül fontos. Ha nem jól állapítjuk meg a javadalmazást, akkor ez azt jelenti, hogy a családok el fognak szegényezedni, és nem lehet, hogy bőkezőek vagyunk azzal, hogy adunk egy adott szabadságot, de aztán ebből meg az lesz, hogy a család elszegényedik, mert van egy gyereke egy család, amelyiknek gyereke van, nem szabad, hogy elszegényedjen, hanem meg kell adni a lehetőséget, hogy a család jóléte, a gyerek jóléte érdekében, például azt látjuk, hogy a szegénység elleni küzdelemben, amikor a gyerekek szegény családba születnek, akkor ördögi körök jönnek létre. A szegény gyerekeknek a legnagyobb gondjuk, hogy hogyan illeszkedjenek be a társadalomba. Tehát ez egy egzisztenciális kérdés a gyerekek helyzetével kapcsolatban, Európában is, különösen a szegény gyerekek esetében. Tehát erre nagyon oda kellene figyelnünk. Tehát összességében ezek a javaslatok, amelyeket elő fogunk terjeszteni, meggyőződésem, hogy meg fogjuk találni az egyetértési lehetőségeket, mert az alapelveket osztjuk, tehát tudom konstruktívan előre halad, haladni. Az időzítést illetően úgy gondolom, hogy eh, már meghatározásra kerültek. Lesz eh, egy eh, tanácsülés a kérdésben júniusban. Fontos lenne, hogy a parlament a, tudjon igazodni a tanács és a bizottság ütemterveihez azért, hogy megpróbáljunk mielőbb elérni egy megfelelő javaslatot, mert az idő nagyon múlik, és nagyon gyorsan a végére érünk ennek a mandátumnak. Tehát jó lenne, hogyha fel tudnánk gyorsítani a dolgokat, és akkor egy ilyen intézkedést még be tudnánk hozni a szociális pillérben, és ezzel egy komoly előrelépést tudnánk tenni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Szitnászka asszony itt van. Nem tudom, hogy Gerike, Gerike úr kéri a szót? Tessék. Szidnanszka hogy nincs itt, utazik éppen ide, Brüsszelbe, ezért tehát az ő alapvető prioritásairól szeretnék beszélni a következő tárgyalások tekintetében. Semmi újat nem mondunk, hogyha a FAM szakbizottság előadójának, Kozovska Racsavics asszonynak a szavait idézzük, aki az elmúlt hetekben újton újra elmondta, hogy az igényeink tekintetében legyünk, bet, fogalmazunk meg betartható igényeket annak érdekében, hogy a trialógusban eredményre juthassunk. Frakciónk a következő elveket követi. Egyrészt az irányelvet a lehető legegyszerűbb formában kell megőrizni. Ez tehát azt jelenti, hogy az irányelv minimum normákat kell, hogy meghatározzon, amelyeket a tagállamok maguk igényeikhez igazíthatnak majd. Úgy gondoljuk, hogy a javaslat részeiről szóló vitát sokkal inkább a tagállami döntés szintjére kell e, e, hagyni, nem nekünk kell erről vitázni. És így a általános elveket fektethetjük csak le, és a tagállamok a részleteket szabályoznak. Másodszorban támogatjuk Káza úr javaslatát, hogy a gyermekek ápolását szolgáló infrastruktúrát ki kell építeni. A családok és a munkaerőpiac igényeinek közelítését és kiegyenlítését minden szinten támogatjuk. Harmadsorban el akarjuk kerülni, hogy ez az irányelv tervezet veszélyként jelenje meg a mikro vagy kisvállalkozások számára. Egy olyan szöveget, amely eh, nem zárja ki a szabályozás negatív kihatását a mikrovállalkozásokra nem tudunk támogatni. Színaszka asszony, akkor az ápoló gondozók helyzetét is komolyan eh, veszi, és éppen ezért az eredeti szöveg, a bizottsági szöveg módosítására teszünk javaslatot, ugyanakkor az ápoló gondozók pozícióját is javítani szeretnénk, ugyanakkor megfelelő egyensúlyt szeretnénk találni arra, hogy a tagállamok pontosíthassák a szabályokat. Biztos vagyok benne, hogy sok fontos kérdésben sikerül megállapodásra jutni Káza előadó úrral. A célunk ugyanis az, hogy javítsunk a családok életén, és örömmel tekintünk a jövőben lezajló vita elébe. Köszönöm. Gerike úr, köszönöm szépen. Weber asszony az Alde nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy először is támogatásomra biztosítsam az előadót, egyetértek a módosítóival, egyetértek Káza úrral a tekintetben is, hogy realistának kell lennünk, a tekintetben, hogy mit érhetünk el, mit reális elérnünk. Nagyon fontos tehát, hogy reális célokat tűzünk ki magunk elé, és az a fontos, hogy az emberek áttörésnek éljék meg, lássák, értelmezzék ezt az irányel tervezetet. Ez a célunk, ezért kell dolgoznunk. Mi több? Azt látjuk, hogy a tanács soraiban mutatkozik nagy ellenállás az új szabályozásokkal szemben, ezért egyetértek az előadóval, nagy és erős többséget kell kikovácsolnunk a parlamenten belül, annak érdekében, hogy kemények tudjunk maradni a trialógus tárgyalások során. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, ezek közül én is jegyzek egy némelyet. Többek között arra nyújtottam be a módosítót, hogy különböző munkatípusokkal is kiterjedjük ezeket az otthoni munkát végzők, az önfoglalkoztatók, a kölcsönmunkavégzőkkel, és kiterjesszük ezeket a szabályokat. Ugyanakkor én magam is benyújtottam egy módosítót az gyermeküket egyedül nevelő szülők tekintetében, akiknek legalább, mondom, legalább ugyanazon védelmi szintet kell biztosítani. Az apa gondozó vagy ápoló kerer definíciója tekintetében is úgy gondolom, hogy ezt a fogalmat azokra is ki lehet terez, tervez, terjeszteni, akik bár nem a család tagjai vérségi alapon, de nem pénzért, nem javadalmazásért nyújtanak gondozási, ápolási szolgáltatást. A rokon relatív fogalmának de definícióját érdemes ennek fényében átgondolni, de őszintén szólva azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy biztosítsuk, hogy azon tagállamokban, ahol a védelem szintje már ma magasabb, mm, a magasabb védelmi szintet eh, meg lehessen őrizni, ne rontsa le az európai jogszabálya náluk érvényes védelmeket. Az is fontos, hogy az EU-n belül a minimális normákat eh, bevezessük, de ezek ne legyenek túlzottan minimum eh, normák, egy unióban élünk, ahol a mobilitás egy fontos elve, és bizony ez mindennapi normalitás, hogy valaki az egyik országban él, a másikban dolgozik, nagyon fontos ezért, hogy mindenki tisztában legyen vele, milyen jogok illetik meg, milyen jogokra jogosult, jog szerint jogosult jogokra. Ahogyan Káza úr mondtam, Egy-két kérdésben még nem tudjuk, hogy meddig lehet majd elmenni a tárgyalások során, de hát várjuk ki a tárgyalásokat. Én már örömmel tekintek a jövőben, várom a tárgyalásokat, és kíváncsi vagyok, hogy a kompromisszumok tekintetében mit lehet elérni. Hiszen olyan sok módosító van, hogy ez biztos, hogy nem lehet egyenként végigmenni ezeken, hanem kompromisszumokra van szükség számoljanak velem, számoljanak frakcióm támogatásával, realista és pragmatikus megközelítést támogatunk. Jó, Tanya González. Köszönöm szépen, Tanya González. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como ya... Köszönöm szépen, elnök asszony. Több mint 600 módosító érkezett be, ez pedig mutatja jelentős érdeklődést az irányelv iránt, illetve megmutatja azt, hogy a frakciók mobilizálták erőiket a javítás érdekében. A témáról már többször volt szó, viszont most a módosítók alapján konkrét, a konkrét munkát is elkezdhetjük. Mi a módosítóinkat egyértelmű irányban nyújtottuk be. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók jogait megőrizzük, megvédjük. Nagyon fontos a munkaerőpiacon az esélyegyenlőség, illetve a szülők közös feladata a gyermeknevelésben, fontos, hogy garantált legyen, és természetesen vitát kell e, folytatni arról, hogy ugyanolyan bérezés valósuljon meg. Számos módosítót nyújtottunk be, mint említettem, és elhangzott az, hogy a bérezés közvetlenül Eh, az apassági szabadság eh, felhasználásával van összefüggésben. Ez tíz nap eh, évente. Úgy gondolom, hogy ez egy elfogadható minimum és kívánatos is, ami pedig a gondozók szabadságát, gondozási szabadságát illeti. Módosítóinkban arra tértünk ki, hogy nagyon fontos az informális gondozást végzőknek lehetőséget biztosítani a gondozás idő igénybe vételére. Vannak professzionális gondozók, de vannak informális gondozók is, akik otthon maradnak, és a gondozást fizetés nélkül végzik. Fontos, hogy az irányjogot biztosítson számukra ahhoz, hogy idén vehessék a gondozási időt, lehet a gondozási szabadságot. 8-12 nap évente azt gondolom, hogy kívánatos volna a hatástanulmány alapján is, ami a rugalmas munkaidőt illeti, mi ezt fel szeretnénk váltani, Annak elkerülése érdekében, hogy a, a munkavállalók védelem nélkül maradjanak, jelenleg ugyanis ez a helyzet, azt javasoljuk, hogy a munkaszerződéseket a munkavállalók jogainak megfelelően alakítsuk ki. Így értelmeztük ezeket, ezt az irányelvet a frakcióban. A munkavállalók, akik atipikus szerződéssel rendelkeznek, és ön dolgoznak, fontos, hogy ide bekerüljenek, illetve a család koncepcióját is tisztázni kell, második fokú családi kapcsolatokra is, illetve ugyanolyan nemű partnerek esetében is jogot kell adni az egyik félnek az apaság és szabadsághoz. Fontos, hogy ne essen átvihető az apasági idő, és a munkavállaló ezt a szabadságot csak egyszer vett igénybe, maximum három hónap időtartamban. Fontos, hogy a kommunikáció írásban történjen a szabadság szabályozásánál. Ezzel mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat védeni szeretnénk. Utaltunk a szakszervezetek szerepére, akiknek is el kell ismerniük ezt az irányelvet. Nagyon fontos, hogy az anyasági szabadság, anyasági védelemre vonatkozó irányelvet is eldolgozzuk három éven belül. És fontos, hogy ez az irányelv a jövőben eldolgozásra kerüljön illetve fontos, hogy ebből egy olyan rendszer alakuljon ki, amelyben egységesülés történik, nem külön kell őket feldolgozni. Tehát fontos, hogy egy keretben eh, tükrözzük ezt a, ezeket a típusú szabadságokat eh, egy eh, jogalkotási csomagban. Egy egyszerű jogalkotási csomagról van szó, fontos, hogy ez kidolgozásra kerüljön nagyon fontos a közvélemény szempontjából, és fontos, hogy a polgárok ezt a szabadságot jobban igénybe vegyék. Támogatjuk a nem regressziós záradékot, várjuk a produktív tárgyalásokat, és fontos, hogy a tanácssal szemben egységes álláspontot képviseljünk, várjuk az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Mitrofánusz úrnak adok szót, ő a zöldeket képviseli, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elmondhatom a véleményemet. Néhány vélemény hangzott el, illetve néhány vélemény szeretnék megfogalmazni egy általános jellegűn, és az egyik a módosítónkra vonatkozik. Természetesen holnap a szakbizottsági ülésen folytatódhat a végtelen vita, abban az esetben, hogyha a tagországoknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy önállóan dolgozzák ki a jogalkotásokat, mégpedig saját politikai érdekeik mentén. Második opció, hogy új standardokra teszünk javaslatot az európai intézmények részéről, illetve az Európai Parlament részéről. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament Az együttműködés egy olyan fontos eszköze, amely a tagországi belső alkotást is segítheti. És hogyha nem teszünk javaslatot magasabb standardokra, akkor bizonyos tagországokban a szociális politika nem fog javulni a belpolitikai folyamatok miatt. Ez azt jelenti, hogy magasabb standardokat kell meghatároznunk, és néhány célt kell kidolgoznunk, amelyeket jelenleg a tanács talán el fog utasítani, illetve a bizottság és a tagországok sem fogadják el, viszont a jövőben mindezekből valóság válhat a tagországi jogalkotás szintjén. módosítóink, javaslataink radikálisak is lehetnek. Az egyik módosítót illetően, amelyet a zöldek nyújtottak be, én javasoltam magát az elgondolást, és a módosító, egy új módosító, 15-ös számú, módosító következő szövegre utal. A tagországok konzultatív tanácsokat kell, hogy um, fel kell, hogy felállítsanak, és személyes tanácsokat kell, hogy megfogalmazzanak a magas nyomásnak kitett munkahelyeken dolgozók számára arról, hogy hogy lehet tényleges uh, munka magánélet közötti egyensúlyt teremteni. Tehát mi nem szeretnénk azt, hogyha új határokat húznának a tagországok, az is elképzelhető, hogy a meglévő családi konzultáció alapján indulhat mindez, illetve bizonyos tagországokban a munkaellenőrzési folyamatokban. Hát mi azt javasoljuk a tagországok számára, hogy tájékoztassák a munkavállalókat azokról a lehetőségekről, amelyek hozzájárulhatnak a munka és a magánélet jobb összeegyeztethetőségéhez a nemzetközi, nemzeti szabályozásokban. Én azt gondolom, hogy sok fiatal, ambiciózus személy, aki magáncégeknél dolgozik, vagy akár az állami szférában, nem tud azokról a lehetőségekről, hogy hogyan tudnak szociális segítséget kapni, illetve különböző szabadságjogokat a tanács, illetve a tagországtól a meglévő jogalkotás keretein belül. És miután az új jogalkotást sikerül elfogadni, mi újabb javaslatokat teszünk majd. Tehát a kormányok és a közintézmények fontos, hogy tájékoztassák az érintett személyeket ezekről a lehetőségekről, illetve hogy hogyan tudják a legjobb egyensúlyt megvalósítani a munka és a magánélet között, illetve hogy ennek melyek volnának legjobb eszközei a családon belüli kommunikációnak, a szülők, gyermekek közötti kommunikációnak. Azt gondolom, hogy ez a módosító az összes politikai frakció érdekeit tükrözik. Köszönöm. Köszönöm.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 Én nem a saját nevemben szóltam, a saját vélemény kicsit eltér. Én felteszem önt ezt erre hosszú listára, és Agi asszonynak adott az EFDD képviseletében parancsoljon. Sí, grazie, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Káza kollégának a javaslatot, amelyet elkészített. Kézenfekvő, hogy meg kell akadályozni, hogy lefele versengjünk a szabályokban, és éppen ezért fontos, hogy egy erős álláspontot dolgozunk ki a parlamenten belül, de ennek ellenére azért komoly különbségek mutatkoznak a frakciók között. Főleg a tekintetben, hogy milyen kéréseket fogalmazunk meg annak érdekében, hogy javítsuk a irányelv tervezetet, hanem a tekintetben is, hogy mit harmonizáljunk, és milyen specifikus eszközöket alkalmazunk. Úgy gondolom, hogy ennek a jogszabálytervezetnek az egyik fő célja az kell, hogy legyen, hogy ösztönözzük és javítsuk a nők munkaerőpiaci részvételét, és a nemek közötti egyenlőtlenséget segítsünk meghaladni, főleg a gyermeküket egyedül nevelő munkavállaló nők helyzetét kell javítani, akik gyakran nagy szegénységben élnek. Az is fontos, és erről szólnak a módosítóink, hogy az önálló vagy mag önfoglalkoztató munkavállaló kategóriáját bevezessük, a különböző kisvállalkozók, vagy az értelmiség és más szabad szakmák végzői Olaszországban például ebben a vállalkozói kategóriában dolgoznak. Nagyon fontos tehát, hogy róluk se feledkezzünk meg, biztosítsuk azt, hogy a vállalkozók számára is eh, lehetővé tegyük, eh, hogy éljenek ezzel a joggal, nem csak engedélyezni kell, hanem olyan eszközöket kell a jogszabálytervezetbe beemelni, amely lehetővé teszi, hogy minden vállalkozó élhessen ezzel a joggal. Ami pedig az atipikus munkaszerződések kérdését illeti, nos, érdemes volna az árnyék jelentéstevő ülésén ezzel a munkavállalói kategóriával komolyabban foglalkozni, nem akarok itt erről most vitatni, nyitni, de annyit elmondok, hogy meg vagyok róla győződve, hogy garanciát kell biztosítani számukra is, illetve a, nem szabad megfeledkezni az örökbefogadás jogintézményről se biztosítani kell az örökbefogadó szülők számára is a szülői szabadság és más ápolói jogok érvényesítését. Nos, ezeknek a módosítóknak a támogatására számítunk. Azon támogatás, amelyet a szülők kapnak, mondjuk az örökbefogadó szülők esetében is megadandóak. Ez tehát az egyik kérdés, amelyet fontosnak tartjuk. A másik pedig az egyszerűsítés kérdése. Úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb szintben kell, szinten kell egyszerűsítenünk ezt az eszközt, és az ápolók, gondozók fontos, hogy csak egyszer, egyetlen standardizált és egyszerűsített eljárásban kérvényezhessék a támogatást. Az is nagyon fontos, hogy az közvetett otthoni támogatás eszközeit is támogassuk, amelyek segíthetik például a független életvitelt, és segítenek abban is, hogy az emberek választhassanak a következő különböző szakmai életképek között, és lehetővé tehetik azt is, hogy a szülők, vagy az egyedülnevelő szülő jobban több választási lehetőséget alkalmazva egyeztesse össze a munka elvárásait a családi igényekkel. Úgy gondolom, hogy egy folyamatosan változásban lévő társadalomban és a, változó, a munka változó világában is fontos, hogy például a távmunka, a smart work, az intelligens munka, vagy a telework távmunka fogalmára is kiterjesszük ezeket a szabályokat, ne feledkezzünk meg a jogszabályalkotás során róluk. <clears throat> meg kell akadályozni persze a visszaéléseket, és ezen uh, új munkavégzési formák alkalmazását támogatnunk kell. Megfelelő minőségi szolgáltatásokat is kell biztosítani, persze az ápolás vagy a gondozás területén, mondjuk a gyermekeknek, így lehet csak biztosítani, hogy valódi minőségi szolgáltatásokat kapjanak a gyermekek, vagy akár az idősek, és uh, ezt um, megfelelő jövedelem forrásokkal is biztosítani kell. Ezért fontos, hogy a kis és középvállalatokat, illetve a mikrovállalatokat nehogy ne megakadályozzuk e jogok érvényesítésében, hanem sokkal inkább ösztönözzük őket arra, hogy megadják ezen jogosítványokat a munkavállalóknak. Nagyon sok kérdésünk, felvetésünk van, amelyeket módosítóinkban megfogalmaztunk, többek között például, ahogy már mondtam is, az autonóm vagy önálló munkavállalók vagy önfoglalkoztatók kategóriájára is ki kell terjeszteni ezeket a védelmeket, vagy ezeket a jog, jog címeket. És az is fontos, ezt is megfogalmaztuk, hogy magas szintű védelmet biztosítsunk, tehát ne lefele versengjük egymással, hanem magas szintű védelmet biztosítson. Kérem Káza kollégát is, hogy ne egy lefele a, a szabályok felvizezését és a lefele való versengés szolgáló versenybe szálljunk be, hanem valóban egy olyan rendszer dolgozzunk ki, amely támogatásra érdemes, de hát nem könnyű csata előtt állunk, ezt látni kell. Köszönöm. Madame Melan, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem lesz meglepve, hogy eh, mi egy más eh, regiszterben kívánunk szólni, mint akik eddig szóltak hozzá. Nagyon egyszerű ennek az oka, mégpedig az, hogy ez az irányelv, amely családi és szakmai élet közötti egyensúlyt céloz meg olyan esetekben, akiknek vagy problémás gyerekük van, vagy nagyon fiatal gyerekük, vagy esetleg fogyatékossággal élő szülői, vagy valamilyen gondjuk van. Az anyasági szabadság megfogalmazása nekünk alapproblémákat vet fel. Egyáltalán nem nyújtottunk be módosítót, és a, fenntartjuk a jogot, hogy ezt majd egy kisebbségi véleményt juttassunk kifejezésre. Nem azért, mert Káza úrnak a jelentése az nagyon sok módosítóval együtt nem felel meg, Rendkívül sok bölcs meg módosító van, nagyon érdekes javaslatok vannak, de ezeknek nincs helyük egy jogalkotási szövegben, amit rákényszerítenénk a tagállamokra. Hasonló módon egyébként az utóbbi ügyek, amelyek elén kerültek, és amik az úgynevezett szociális pillérből következtek, a szubszidiaritást komolyan sértik, illetve az államok szuverenitását. Mert csak a tagállamok tudják eldönteni, hogy milyen szintű jogszabály kell ahhoz, hogy például az államnak a különböző szerepét a regaliánus alapjogokban biztosítani kell, hogy milyen feladatuk van a munkaadóknak, hogy megfelelő lehetőségeket kínáljanak férfiaknak, nőknek egyáltalán, és hogy a dolgozók pedig hogyan kell, hogy dolgozzanak ahhoz, hogy megfelelő jó béreket érjenek el. Másfelől úgy látom, hogy kezdünk átlépni egy piros vagy sárga vonalat, kinek hogyan tetszik, amikor magánélet és szakmai élet egyensúlyáról beszélünk. Éppen, hogy egy egyensúlytalanságot kezdünk létrehozni, a magánélet kezd jobban dominálni, mint a szakmai élet. Én megértem, hogy a jelenlegi bérszintek, amelyek lassan a minimálbérhez közelítenek, és a nőket arra kényszeríti, hogy egyre inkább dolgozzanak, ez veszélyezteti a családi struktúrákat, ez világos, és ezt tapasztaljuk nap mint nap a fiatalok problémáin keresztül, illetve a bűnözés kerületen. Ugyanakkor ez veszélyezteti a munkaadókat is, mert a KKV-k és a mikrovállalatok akármit csinálunk, nem fogják tudni figyelembe venni az alkalmazottaik összes élethelyzeti problémát, és a különböző szociális rendszerek ezeket sem tudják, mert ha nem áll, őrzik meg a munkahelyeket, és nagyon jól tudjuk, hogy a robottechnikák, a digitalizálás azt fog eredményezni, hogy csökkenni fognak, illetve meg fognak szűnni munkahelyek, és egyre több úgynevezett minimunka lesz, hogyan tudjuk akkor biztosítani az ellátást, mert ugyancsak ezeken a területeken csökkenni fognak a járulékfizetések is, hosszú távon, továbbá az adók és a különböző jövedékek, amik ugyancsak segíthetnék a szociális védelmet, megint csak csökkenni fog, amiből el lehetne látni a különböző lakossági rétegeket. Továbbá maga az adó is, mert a lakosságnak nem lesz kellő jövedelme, amiből adót fizessen, és amiből fizessük a szociális ellátást. Igen, nagyon sok olyan elem van, amit felvetettek a különböző frakciók, nagyon érdekes figyelemre méltó dolgok, de hagyjuk meg a tagállamoknak, hogy ebből valósítsák meg, ahogy tudják, le az, a, tartsuk meg az alapirányelvet, hagyjuk, hogy az államok haladjanak előre, Erről nagyon sokat beszéltünk árnyék jelentés területen, de szerintem a vörös vonalat átléptük, és itt túlszottan beállalkozunk az államoknak abba a jogába, hogy az állampolgáraikról ők maguk gondoskodjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, López Fontányi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Dévinek köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Ez egy nagyon jó kiinduló pont a további megbeszélésekhez. Nagyon fontos összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, a családi életet, és biztos vagyok abban, hogy még a mandátum vége előtt le tudjuk zárni ezt a témát. Ez minden európai polgár számára nagyon fontos téma, és pozitív volna, hogyha sikeresen zárnánk le ezt a pontot. Van egy további megjegyzésem, hogyha Nagyobb egyenlőséget szeretnénk teremteni nők és férfiak között ezen a területen, akkor egyenlő bánásra van szükség a szabadság kezelésében is. Fontos, hogy realisták maradjunk, az irányelvek pénzügyi következményeit a tagországoknak kell vállalniuk, és fontos, hogy ezek fenntarthatóak legyenek. Az is fontos, hogy eh, ha pénzügyi módon mindez nem megvalósítható, akkor ne legyünk túl ambiciózusak. Második pont nagyon fontos, arra is gondoskodni, hogy ezeket a javaslatokat el is fogadják. És éppen ezért úgy gondolom, hogy itt a, a megfelelő fizetése és nem a hosszú időtartamra kell összpontosítanunk. A 80%-os fizetés megtartása ugyanúgy, mint a e, betegszabadságnál, mint ahogy ez a legtöbb országban e, érvényben van, és 8 e, hét, amikor mindez lépcsőzött. Nagyon fontos attraktívá tenni az apasági anyassági szabadságot, és fontos, hogy ennek ne legyenek súlyos pénzügyi vonzatai, Ebben az esetben meg tudjuk szabadni ezt a javaslatot, és a jogalkotási időszak vége előtt el fogjuk tudni fogadni. Fontos egyetlen üzenetet eh, küldeni Európa összes polgára, illetve a családja számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Morán Sátyi asszony, parancsoljon önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el szeretném mondani, hogy nagyra értekelem David Káz a munkáját, illetve azt, ahogy a javaslatot eh, kiigazította, az Európai Bizottság javaslatát, azt gondolom, hogy Európa felelőssége az, hogy megmutassa az utat az összes tagország számára. Itt nem szubszidiaritási kérdésről van szó. A mi feladatunk európai szinten az, hogy egyensúlyt teremtsünk a család élet és a szakmai élet között, illetve fontos megmutatnunk a tagországoknak azt, hogy ebben az irányban kell dolgozniuk. Az első pont, amelyben lépniük kell, és ez megkerülhetetlen, nagyon fontos az átvihetőséget megszüntetni, a családi szabadság meg átvihetőséget a nők és férfiak között. Két százaléka a férfiaknak veszi igénybe az apasági szabadságot, szülői szabadságot, tehát ebből kiderül az, hogy um, a, az előny úgymond kényelmetlenné válik a nők számára, hiszen eh, ez eltávolítja a nőket a munkától, lelassítja karrierjüket, tehát a szándék jó, viszont a megvalósítás, az alkalmazás nem megfelelő számomra, a nem átvihetőség kérdése meghatározó, hiszen ez az a kérdés, amely megoldhatja a különbségeket. A második pont a finanszírozás. Hallom azokat a véleményeket, bejtősei a tagországomat is, akiket tanács ellen nyilatkoznak az említett intézkedés ellen, de hogyha megnézzük a problémát, hogy ez mióta áll fenn, ma 61% a diplomásoknak nő. A nyugdíjba vonulás idején 39%-kal kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak, ez pedig azt jelzi, hogy nagyon fontos ugyanúgy befektetni a tagországoknak, mint a családoknak, a nők képzésébe. Viszont a folyamat végén szolgáltatásként nem térült meg a beruházás. Nem kaptuk vissza mindezt szolgáltatásként. Miért? Azért, mert a terhesség, a születés szintén késleltetik a nők karrierjét. Ezzel a nők helyzetét nehezítjük, és ez tényleges politikai, gazdasági, szociális probléma is, és mint ahogy ön ezt említette, a magán és állami beruházásokra szükség van, viszont ezen önöket támogatni kell, ez pedig nagyon sokba kerül. Nem csak azt kell megnézni, mennyibe kerül a családi szabadság, hanem a, az oktatás, a képzése is szükség van. És hogyha az egész problémát globalitásában tekintjük egészében, akkor um, elmondhatjuk azt, hogy ebben az irányban kell további erőszaketéseket tennünk. Köszönöm szépen, jó Gériusz asszony. Nem tudom, hogy mit mondhatnék. Majos Atyászony lelkesítő hozzászólása után én nem térek ki a jelentés részletére, Mayren és Elizabeth nagyon jól összefoglalták mindezt. Támogatni szeretném a jelentéstevő munkáját, és ahogy sok kolléga már korábban elmondta, nagyon fontos az, hogy ezt a, az anyagot még a jelen mandátum alatt befejezzük, lezárjuk. Ez pedig nem lesz egyszerű a az elő körülmények miatt, az előzetes körülmények miatt, a tanács részéről is. Én annyit szeretnék mondani, hogy most nagyon fontos az, hogy legyen egyértelmű a parlamentálás pontja, és én bízom a jelentéstevőben és az árnyék jelentéstevőkben, hogy ők majd egy nagyon jó egyensúlyt tudnak teremteni, viszont kemény parlamenti álláspontot is ki tudnak majd alakítani, hiszen erre szükség lesz. A tárgyalások nem lesznek egyszerűek a tanácssal. Mi önt teljes mértékben támogatjuk. Kérjük, hogy folytassa ezt a remek munkát. Fontos, hogy a tárgyalások lezárulhassanak a jelen alatt. Köszönöm. Gerike? Gerike úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen David Kázának és a munkát. Ez, erre a témára szükség van. Folyamatosan újból és újból felmerül és az évek alatt még mindig nem sikerült megoldást találni. Természetesen itt a tagországi kompetenciákról is szó van, ez vitathatatlan, és fontos ezt is szem előtt tartani, Európai Parlamentként ettől függetlenül lehetőségünk van arra, hogy a legjobb gyakorlatokat úgymond kihalásszuk, és megállapítsuk azt, hogy hol vannak a legjobb megoldások, hol születtek a legjobb megoldások, a munka és a család összeegyeztethetősége szempontjából a szülők és a gondozást végző családtagok számára nagyon fontos egy fizetést kialakítani. Nem zseppénzre gondolok, nem olyan összegre, amely megfelel a végzett szolgáltatásnak. És fontos, hogy ez igazságos összeg legyen, hogyha zseppénzről beszélünk, akkor elfelejtetjük ezt az elgondolást, meg se kell, hogy említsük, mert a szülők és a gondozást végző családtagok továbbra is nagyon függő szerepben maradnak, koldulniuk kell, úgymond, nagyon sokat tesznek a társadalomért, de folyamatosan a e, kérés megfogalmazó szerepében vannak, függőségi szerepben, ez pedig nem erősíti a munkaerőpiacon az öntudatot. Én egy e, nevelési fizetésről beszélek, amikor szülőkről beszélünk, akkor itt a bölcsöde, az óvoda és a gyermekotthon az, ahol hasonló szolgáltatásokat nyújtanak. Itt különbözőek a az összegek, attól függően, hogy Romániában, Svédországban, Ausztriában vagy Spanyolországban élek, tehát nincs európai egységes összeg, viszont orientálódhatunk. És a gondozást végző csatok esetében meg kell nézni az ambuláns beteg gondozást, azért, hogy legyen támpontunk, és ez különböző lehet, ugyanúgy, ahogy a fizetések is egészen más képet mutatnak a különböző tagországokban. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy a nőket ítéljük el, a konyhába űzzük őket, a házkörű teendők köré. Ez nem igaz azonban, amennyiben nevelési fizetést fizetnénk ki, államilag támogatottat, nem a munkáltatók által kifizetettet, hanem adófizetők pénzéből finanszírozott állami támogatásról lenne szó. Ebben az esetben a nőknek, a szülőknek lehetőségük lenne arra, hogy döntsenek a, arról, hogy saját maguk szeretnék nevelni a gyermekeiket, vagy intézménybe küldik őket. Egyelőre nincs lehetőség az anyának, hogy erről döntsön. És ez igaz a gondozást végző um, családtagokra nézve is. További tény az, hogy megállapítottuk azt, hogy a szülők Eh, adót fizetnek a gyermekek számára, ez nem bérekévetett adó, vagy például. És hogyha mindezt összeadjuk, akkor jelentős a különbség a szülők, gyermeket nevelő szülők és gyermek nélküliek között, ezt is figyelembe kell venni. És Németországban többször volt már szó itt egy témáról, mégpedig eh, az előregedő társadalomról, arról, hogy családi választójogot teremtsünk, a szülők szavazhatnak gyermekeik nevében. Ez sokkal érdekesebbé tehetné magát a kormányzást is, hiszen a szülőket szavazóként is érzékelni a társadalom, és azt gondolom, hogy mindez megvalósítható. Hogyha nevelési bért állapítunk meg, akkor egy új igazságoság születhet, és hogyha összevetjük a gyermeket nevelők és gyermektelenek helyzetét, nők, férfiak közötti különbségeket, hogy sikerülhetne egyensúlyt teremteni, és egyenlőséget, és egy igazságosabb nyugdíjrendszert is kialakítani. Neveléssel töltött éveket eh, fontos beleszámítani a nyugdíj előtti ledolgozott évekbe. Tehát fontos, hogy ez ne pusztán zseppénz legyen, hanem tényleges bér. Hát itt a generációk közötti igazságoságról is szó van, a szakma, a munka és a magánélet közötti összeegyeztethetőségről, a két generációs szerződésről is szó van, és erről a szerződésről át kell térnünk egy három generációs szerződésre, ahogy a nyugdíjasok, úgy a gyermekek sem keresnek pénzt, őket finanszírozni kell. Hogyha itt teszünk valamit annak érdekében, hogy a nyugdíjaknál igazságosság valósuljon meg, úgy van egy központi eszközünk az időskori szegénység ellen, ezt az adóhivatalnál is meg lehet vizsgálni, ha megnézik a nők helyzetét, különösen a nők, az anyák érintettek az időskori szegénység által. Nagyon fontos a családbarát hozzáállás megvalósítása a fiatal családok számára, és fontos, hogy olyan Európát teremteni, amely hosszú távon nem öregszik el. Ez a veszély fennáll. Fennáll az a veszély, hogy a szociális kasztákat nem lehet egy után feltölteni. Köszönöm szépen Káza kollégának azt, hogy a témával foglalkozott, és remélem, hogy néhány dolgot el tudunk még indítani majd ebben az irányban. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Jelentéstevő, nem tudom, hogy kívánja -e összefoglalni, akkor jönné a szó. Köszönöm szépen a napi rend, amelyet önök előkészítettek számunkra, meglehetősen sűrű. Minden kommentár, amit a kollégák megfogalmaztak, rendkívül érdekesek voltak. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a vita során, és azt mondanám ezzel kapcsolatban felhívásként, hogy fontos ez a vita tudunk elérni egy kompromisszumot, azonban nem szabad hogy szélsőség, eh, vagy egyik vagy másik szélsőségbe essünk. Meg kell találnunk a középutat a két szélsőség között. Legalábbis mind, eh, arra van szükség, hogy egy kiegyensúlyozott, realista eh, megoldást találjunk, mert nem szabad, hogy a tanácsalhoz úgy érkezzünk, hogy lehetetlent kérünk tehát realistának kell maradnunk, a javaslatunknak is ezt kell tükröznie, és meg kell adnunk magunknak a lehetőséget, amilyen gyorsan csak lehet, hogy együtt dolgozzunk a tanácssal, mert végül is ott fogunk beleütközni a komoly problémákba, nem a saját parlamenti frakcióink körében. Köszönöm valamennyi árnyék jelentéstevőnek a munkát, akikkel majd még meg kell vitatnom a módosítók összességét, és remélem, sőt kívánom, hogy egyetértésre tudjunk, tudunk majd jutni. Thank you, Mr. Kasa and the rest of the members. Köszönöm szépen. Kasa úrnak is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Szerintem nagyon jó felvilágosító vita volt ez. Megismertük a különböző álláspontjait a képviselőknek az elfogadását július 11-ére terveztük szakbizottságban, azt jól emlékszem, ez az utolsó nap a nyári szünet előtt. Még Észak-Európában is így van ez. És erre vissza fogunk még térni majd a későbbiekben természetesen. Mivel ezt követően most a hetes ponthoz jutottunk el a napirendben, a strukturális reform támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzéseinek kiigazítása. Sógor Csaba úrnak adom meg a szót, öné a szó. Thank you, Chair. As you are aware, the structural reform support program. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy látják, a múlt évben készült el az elmúlt három évre a költségvetési előreégés, és 131 nehány euró lett. Ez a cél, hogy a tagállamok strukturális reformjaihoz hozzájáruljunk, ahol ez szükség van a különböző politikákkal, különböző szociális programokat, oktatást, szakképzést, munkahogyi intézkedéseket támogattunk, a küzdelmet a szegénység ellen, a szociális befogadást, a szociális jóléti rendszereket, közegészségügyet és egészségügyi gondozó rendszereket. Mindenek komoly határa van a szociális kohézióra is az unión belül. Az első reagálása a tagállamoknak eléggé pozitív volt 2017-ben, 18-ban is, azzal, hogy a 152 euró, millió euróval növeljük meg az összeget. Ennek fényében a program végrehajtása nagyon is indokoltnak tűnik. Szerződéses kötelezettségeket figyelembe venni, illetve a technikai nehézségeket, mint például az explicit referenciák, amit, hogy milyen lehetőségek vannak az unióhoz, az euróvezetes csatlakozása ugyancsak üdvözlendőek. Az én módosítóim két irányba hatottak. Először is megpróbáltam organikusabb módon bevenni a különböző támogatásokat, hogy támogassuk a tagállamokat, a, és világosá tenni, hogy a valamennyi tagállamnak diszkrimináció nélkül lehetősége van csatlakozni, független attól, hogy vezet tagja-e vagy sem. Továbbá hangsúlyozni kívántam a strukturális reformok szükségességét a szociális és a foglalkoztatási területeken, mint például a magas szintű oktatás, képzés, munka hatékonyság növelése területén. Ez különösen fontos, hogyha figyelembe vesszük, hogy jelenleg az európai célkitűzések 2020-ig még nagyon messze vannak attól, hogy teljesüljenek. Nagyon sok tagállam igyekezett az administratív terheket csökkenteni. Az én hazám országa épp kormánya épp a közelmúltban vezetett be különböző reformokat, a nem kellően finanszírozott politikák, végül is nagyon sokan rosszabb helyzetbe kerültek a reform után az egészségügyben, mint korábban. Kis administratív teher nagyon komoly szerepet játszhat abban, hogy konvergenciával megvalósíthatók-e a tervek, a tervek és javulhat-e a helyzet. Fontos, hogy jobban alkalmazzuk az intézkedéseket a bizottsági javaslat arra vonatkozóan, hogy ezt az eszközt növeljük meg, pozitív eredményeket hozhat, és a 25 milliárddal kész a bizottság is támogatni ezt a következő költségvetési időszakra. Szeretném még egyszer kérni, hogy a angolul nyújtsák be a módosító indítványaikat a titkársághoz ahhoz, hogy időben el tudjuk készíteni javaslatunkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hogy említette, hogy május 22-e a módosítók benyújtásának határideje, és ezért szükséges, hogy illetve kérjük a tagokat, hogy lehetőleg angolul nyújtsák be a módosítóikat, hogy bekerülhessen a kompromisszumos módosítókba. Nem kötelezettség ez, csak nagyon leegyszerűsíteni a munkát, hogyha angolul kapnánk a módosítókat. Ugyanak megadom Perinszki úrnak a szót, mint árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének, Sógor úrnak, a vélemény tervezete, amit előterjesztett, szerintem rendkívül jól összefogja azokat a kérdéseket, amikkel foglalkozni kell ebben a nagyon fontos véleménytervezetben. Szeretném megosztani az álláspontunkat, hogy az Európai Unió stratégiai az éves növekedési ami arra irányul, hogy javítsuk az oktatást, a szakképzést, a szociális befogadást és egyebeket. Ezeket továbbra is hangsúlyozni kell a strukturális reformprogramon belül, illetve annak végrehajtása során. Ez a program kulcsfontosságú kell, hogy legyen, hogy egy új generációját hozza és valósítsa meg a strukturális programoknak szemben a nadrágszi politikával, kiegyensúlyozottan kell, hogy megjelenjenek a gazdasági és a szociális programok annak érdekében, hogy minden államban virágzó egyensúly jöjjön létre. A szociális eredmények mutatója, amit a szemeszteren belül vizsgálunk, távolról sem mutat kielégítő képet van két olyan mutató, ami kritikus, például Bulgária kritikus helyzetben van, öt mutató tekintetében, a szegénység, a szociális kirekesztettség is rendkívül magas. Ezek a mutatók azt mutatják, hogy a strukturális reformok, amelyeket eddig végrehajtunk, nem hozták meg azokat az átalakulásokat, ami a helyzet komoly javulásához szükséges az európaiak többségének számára. A reformoknak nem csak arra kell irányulniuk, hogy a gazdasági mutatók javuljanak, hanem a szociális egyenlőség, tisztességesség is javuljon, javuljanak a szolgáltatások, az életminőség. Sajnos nincsen átfogó információnk arról, hogy a hol tart a végrehajtás az SRSP-nek, Ugyanakkor a regi szakbizottságban és a Dombrovski jelentés azt mutatta, hogy a 2017-es finanszírozás legnagyobb része az munkaerőpiaci és szociális szolgáltatási területeken került felhasználásra 2018-ban, pedig 21% az ezen a területen felhasználandó költségvetés. 2017-18-as felhasználás eh, mutatja, hogy a tagállamok érdeklődnek a program irányában, és nagyon jelentős összegeket fordítottak a szociális szolgáltatásokra és a munkaerőpiacra. Ez azt mutatja, hogy a tagállamoknak ezeken az ágazatokban van szükségük támogatásra. A program költségvetésének megnövelése mindenképpen támogatható, de azzal a feltétellel, hogy a flexibilitási eszközökből kerüljenek ki ezek az összegek, nem pedig más programok kárára kerüljön ez finanszírozásra. Ezért elfogadható, hogyha egy olyan módosítót fogadunk el, ami ezt az elemet hangsúlyozza. Fontos, hogy hangsúlyozzuk a programnak azt, hogy olyan programokra van szükség, ami segíti a tagállamokat abban, hogy az erővezethez tudjanak csatlakozni. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ilyen ö, támogatás adható. A bizottság egy új ö, dedikált eszköz ö, kíván létrehozni, ami egy külön ö, ö, emelné ki az erővezethez való csatlakozási fázis támogatását és ez további kérdéseket vet fel a gyakorlati hasznát illetően ennek a támogatásnak. Az SRSP egy új eszköz, ami eh, 2020 után is eh, folytatódik, és a kezdeti szakaszában van, de egyelőre nem tudjuk, hogy milyen a hozadott értéke ennek, illetve milyen tényleges eredményei vannak. Ezért fontos, hogy a parlament rendszeresen tájékoztatást kapjon erről. A 2017-es szabályozás a 16-os cikkben kimondja, hogy a bizottság éves jelentést terjeszt be a program végrehajtásáról, ugyanakkor nem mondja meg, hogy melyik az induló év és melyik az utolsó év, amikor ilyen jelentést kell benyújtania. Ezt a módosítókkal eh, lehetne korrigálni. Elnök asszony, én is várom az együttműködést a jelentéskészítővel és az e, árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Perinsky. <clears throat> I cannot see... Köszönöm, Perinsky úr. ECR-t nem látom. És az állét sem látom. Akkor ez azt jelenti, Ezek Jóci úr a GUE nevében következik, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is mindenek előtt szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Minden esetben ugyanakkor a GUE NGL szeretné megismételni az álláspontját, az az álláspontját, amit már másfél évvel ezelőtt előterjesztettük. Mi ezt a kérdést már megvitattuk, és számunkra a strukturális reformok, amelyeket rákényszerítenek a tagállamokra, és mindaz, ami ö, kikényszerítés, az nem a munkavállalók jogainak a támogatása irányába hat, és nem segíti a szociális kohéziót sem. Azt tapasztaljuk, hogy a ö, szegények és gazdagok közötti egyenlőtlenség még tovább nő, a jót éléti állam összeomlik, és megjelenik a szegénység a munkahelyeken. Ez annak a következménye, hogy szörnyűséges következményei vannak a reformoknak, amelyeket az európai szemeszter keretében vezettek be. És elmondhatom, hogy számos országban a munkavállalók, többek között a perifériák országában nagyon rosszul élték meg a különböző korrekciós programokat és ezeket a reformokat és nagyon rosszul élik meg azok a dolgozók is, akik a, a Európa kemény magjához tartoznak. Tehát komoly igazságtalanságok mutatkoznak a tanács és a bizottság és a különböző trojka munkacsoportok olyan mechanizmusokat vetnek be, amik véleményünk szerint csak tovább fokozzák az egyenlőtlenségeket. Ennek keretében már említettem, hogy módosítókat fogunk benyújtani, amelyeknek a lényege, hogy aláhozzák és a, az, igaz, az egyenlőtlenségeket, amik ebből a végrehajtásból következnek, és a jóléti állam fontosságát, a szociális kohéziót kívánjuk hangsúlyozni, hogy teljes jogok rendelkezzenek a munkavállalók a kollektív szerződések útján Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, és üdvözölni szeretném az egyes módosító indítványt, a 9-es és 10-es szerződési cikkek módosítására vonatkozóan, és mindazt, ami az olyan jogoknak a megerősítésére szolgál, amik a 2-es, 3-as és 8-as módosítókban vannak. Komoly kétségeink vannak a 6-os módosítóval kapcsolatban, ami azt javasolja, hogy oly eszközöket fordítsunk a strukturális reformokra, nem pedig a szociális politikákra. A, hogy a véleményünkkel ugyanakkor részt fogunk kívánunk venni az árnyék jelentéstevek ülésén, és mint említettem, meg fogjuk tenni saját javaslatainkat. Köszönöm. Köszönöm visszaadom Sógor úrnak a szót, hogyha szeretné összefoglalni. Thank you for all contribution. I have nothing to add. Köszönöm szépen, nincs hozzátenni valom. Ahogy korábban már említettem, módosítók határideje május 22, és kért kértük, hogy ha lehetséges, akkor angolul nyújtsák be, hogy a kompromisszumos javaslatokba bekerülhessenek a módosítók. A foglalkoztatási szakbizottságban június 7-én kerül elfogadásra, regiben pedig még e, meghatározásra vár az időpont. Ezzel elvégeztük a rend eddigi részeit, és 14.30-kor folytatjuk az elektronikus szavazásokkal. De Polinszki úr kérte a szót, úgyhogy most megadom. Van itt az egyebek napi rendi pontja. Úgyhogy egy percre kihasználnám az időnket, Hát igen, elnézést, nem konferáltam fel a nyolcadik napi rendi pontot, egyebek, Pirinszki úr, elnök asszony. közúti fuvarozók ellenőrzésére vonatkozó módszerekről szeretnék beszélni, főleg Franciaországban és Belgiumban. Ezek az ellenőrzések nagyon komoly aggályokat vetnek fel a sofőrök körében egy sor panaszt kaptam. Főleg a román sofőrök tesznek panaszt, akik olyan eseteket írtak le, amikor az ellenőrző hatóságok olyan bizonyítékokat kértek tőlük, amelyekről nem szól a jogszabály. például, hogy a harmadik vagy negyedik hetüket, attól függően hogyan számolunk, otthon töltötték. A sofőrök megmutatták, hogy a gépjárműn kívül törtő, gépjárművön kívül törtötték a pihenőidejüket, de exorbitáns, ezer vagy akár 2000 eurós büntetést is kiszabtak rájuk a hatóságok, ez tökéletesen elfogadhatatlan, síkre kell szállnunk ez ellen, hiszen az új jogszabály éppen még csak tervezett formájában létezik. Egy szóval mindezt jelezni fogom önnek, elnökasszony, és a foglalkoztatási ügyek szakbizottságában ülő kollégák irányába is. Annak érdekében, hogy egyértelműen és világosan sékre szálljunk az ilyen önkényes ellenőrzések ellen, amelyeknek semmifajta jogalapja nincsen. Ráadásul roppant szelektív módon ellenőrzik a sofőröket bizonyos kelet-európai államokból jövő sofőrökre terjedez ki. Ezt akarta, erre akartam felhívni figyelmüket. Köszönjük Pirinski úr e tájékoztatott. Tisztázzuk ezt a kérdést, és megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Lehet, hogy a TRON, a közlekedési szakbizottság el is fontos ezt terjeszteni, és fontos, hogy az Európai Bizottságot is tájékoztassák erről, gyűjtsük be a tényeket, az adatokat mindenről, és persze térjünk vissza erre a kérdésre. Ha pedig nem térünk vissza, akkor ön majd emlékeztet bennünket, ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen, akkor a délelőtti ülést bezárjuk, és 14.30-kor a szavazással folytatjuk az ülést. Mindenkit várok fél háromkor. Köszönjük a ma délelőtti munkájukat.